Szivka úr jelentése. Költségmentesség a határon átnyúló vonatkozású polgári kereskedelmi jogviták esetén. Az előadónak adom meg a szót. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Komisarzu, Koleżanki i Koledzy. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! Saját kezdeményezésű jeges, jelentésemnek kiinduló pontja az Európai Bizottság jelentése volt, amely a 2003-as irányelv alkalmazására vonatkozott. Tíz éve lépett a dokumentum hatályba, és úgy tűnik, hogy a nemzeti jogba való átültetés alapvetően sikeres volt. Természetesen a tagállamok eltérő megoldásokat alkalmaztak, de a, jogs- a jogsegélyhez való hozzáférést garantálták. Ugyancsak 12% a lakosságnak tudja azt, hogy ingyenes eljáráshoz van joga az ilyen ügyekben. Még joggyakor, jogot gyakorlók sem tudják, hogy egy országban, más országban, anyaországokon kívül is jogsegét kérhetnek. Tudjuk, hogy ha csak papíron élnek a jogszabályok, akkor azok pusztán csak szavakat érnek. Az Európai Uniós piac érdekében nagyon fontos, hogy a, ezekről a lehetőségekről tudjanak, hiszen egyre növekszik a határon átnyúló jogi esetek száma. Mégis alacsony marad a lehetőséget, érint, a lehetőséget kihasználók száma azért, mert egyszerűen nincsenek tisztában azzal, hogy ügyeik el, jár, az ügyeikben való eljáráshoz költségmentességet és az Európai Uniós tagországban jogsegélyt igényelhetnek. Rámutattam a jelentésben új kommunikációs technológiákra is, amelyeket felhasználhatunk arra, hogy az állampolgárokban tudatosítsuk a határon átnyúló jogviták rendezésében való jogaikra különböző lehetőségeket lehet a jogsegély eljárások során alkalmazni. Egy másik kérdés az átfogó jogsegély biztosítása az állampolgárok számára. Adatbázisokat kell, kellene létrehozni olyan jogot gyakorló szakemberek számára, akiknek nyelvi ismereteik vannak és komparatív jogtudományokat is ismerik. Olyan magasan képzett jogi szakértőkre van tehát szükség, akik ezeket a, a lehetőségeket ki tudják használni. De természetesen figyelni kell arra, hogy ne legyenek magasabb költségek ezzel kapcsolatban. Több lépésre lehet több lépést lehet tenni annak érdekében, hogy az eljárásokat javítsuk, és a jogsegélyhez való hozzáférést is. A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy az államok és az államhatos, állami hatóságok és civil szervezetek közti együttműködést erősítsék. A jogsegély megfelelő gyakorlata, mint például a, a jogklinika, és egyéb megoldásokat támogatni kell, sőt be is kell venni a hivatalos hálózatba. A válság és a megszorítás idején létfontosságú, hogy a tagállamok megfelelő tájékoztatást adjanak az állampolgároknak arról, hogy költségmentességet élvezhetnek határon átnyúló polgári és kereskedelmi jogviták esetén, és jogsegét is kaphatnak. Mint mondtam, tehát csak polgári és kereskedelmi jogvitákban. Szeretném elmondani, hogy a költségvetési megszorítások, attól tartuk, a költségmentességet befolyásolhatják, és ezért az állampolgárok hatékony igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését is. Az állampolgárok állam elleni ellenséges érzelmei erősödhetnek ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólásokat kér, eh, kezdjük meg. Eh, Sánchez Smithnek adom meg a szót. Excusez-moi, c'est une erreur, je, je pensais qu'on était déjà... Elnézést, ez téves jelentkezés volt, azt hittem, hogy eh, már a következő dossziénál tartunk. Biztos úr, akkor öné a szó. Herr Plaszak, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Plaszak úr jelentkezett mégiscsak? Elnézést, akkor megadjuk még Plaszak úrnak Köszönöm. Én leszek valószínűleg az egyetlen felszólaló a témában, de ezzel együtt én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges kérdés. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik megírták ezt a szöveget, mert a határokon átnyúló költségmentesség a jogrendek versenyképességét és együttműködését, sőt a kereskedelmi kamarák közötti együttműködést is javítja majd. Egyetértek az előadóval abban, hogy nagyon kevesen, túl kevesen tudnak erről a lehetőségről, arról meg különösen, hogy már a jogvita előtt is igénybe vehetnek jogsegét határokon átnyúló jogvitákban, és ennek a költségét adott esetben nem kell megfizetniük. Teljes merszélességgel támogatom azon jogi szakemberek adatbázisának létrehozását, akik nyelvi készségekkel is rendelkeznek. Elnök, kérem a felszólalókat, hogy ahhoz a témához jelentkezzenek, amelyről éppen szó van, és ha jelentkeztek, akkor szólaljanak is föl, illetve ha szólni akarnak, akkor jelentkezzenek is időben. Ez megkönnyíti itt az elnökség munkáját. Most akkor biztos úr újra megadom önnek a szót, hogy ebben a témában elmondja véleményét. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Kedves képviselők, szeretnék köszönetet mondani a jogi bizottságnak, illetve a jelentéstevőnek ezért a kitűnő jelentésért. Illetve, hogy politikáinkat mindig is támogatták annak érdekében, hogy az európai polgárok útjából az akadályokat elhárítsuk. Nagyon fontos eszköz alkalmazásáról van szó, így módon az európai polgárok más országokban is könnyebben hozzáférhetnének a jogi szolgáltatásokhoz kereskedelmi, illetve polgári jogi területen megállapítottuk, hogy a irányelvet a tagállamok átültették a saját jogokba. Azonban értelmezés tekintetében vannak eltérések az egyes tagállamok között. Az a tény például, hogy csak egy eset került az Európai Bíróság elé a határon átnyúló költségmentesség esetében. Ez is azt mutatja, hogy az irányelv alkalmazása jogi szempontból kielégítő. Azonban a parlament és a bizottság egyaránt beszámol arról, hogy az állampolgárok, illetve a jogászok nem tudnak eleget ennek az irányelvnek az előnyeiről. Ezt pedig ezen javítani kell, ugyanis az igazságügyi portálunkat folyamatosan javítjuk annak érdekében, hogy a költségmentességi szabványos formanyomtatványokat az emberek jobban ismerjék, és ki tudják tölteni, így módon az e-justice portál például felhasználóbarátabbá váljon. Illetve tájékoztatni kell a polgárokat arról is, hogy vannak más európai eljárások, mint például az európai kisösszegű követelésekre vonatkozó eljárás. A határon átnyúló polgári és kereskedelmi eljárások esetében számos jogszabály van érvényben, például az említett irányelv, ezeket számos alkalommal eljutattuk már az egyes tagállamokban a jogi szakértőknek. Az irányelv alkalmazásával kapcsolatban nemrégiben emeltük ki, hogy mennyire fontos a megfelelő képzés az uniós jogszabályok alkalmazásában. Segítenünk kell a jogászokat ugyanis abban, hogy tájékozottak legyenek, és a polgárok számára megfelelő segítséget, tanácsadást tudjanak nyújtani. Például egy kísérleti képzési projekteket is kidolgoztunk ezzel kapcsolatban, illetve egy kép, európai képzési platformot illetve a javaslataink az elkövetkezendő pénzügyi keretrendszerre vonatkozóan szintén tartalmazzák ezeket a lépéseket is. Ami pedig a tagállamok szerepét illeti, ahogyan ön is kiemelte azt a jelentésben, saját polgáraikat kell tájékoztatniuk arról, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, a ezen irányelv értelmében, illetve nemzeti jogszabályok értelmében. A jelenlegi irányelvvel kapcsolatban számos változtatást javasoltunk, és az irányelv alkalmazását is megfelelően vizsgálni fogjuk. Az ön javaslatait is figyelembe fogjuk venni ezen a területen. Úgy gondoljuk, hogy eredményesebb lenne arra összpontosítani, hogy a polgárokat megfelelően tájékoztassuk a jogaikról, illetve hogy monitorozzuk, hogy a tagállamok hogyan valósítják meg ezt a irányelvet. Amikor konzultációt folytatunk a tagállamokkal, ők azt mondták, hogy nincs szükség felülvizsgálatra. Úgy gondolom, hogy nemzeti és uniós szintű lépéseket kell tenni azért, hogy a tájékoztatást növeljük a polgárok körében, ugyan, és frissített információkat és információs technológiai megoldásokat kell biztosítani. Ez ugyanis a ne, az EU alapvető jogi kartájának 47. cikkében foglalt jogokat jobban érvényesíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság állásfoglalásával lezárom a vitát. A szavazás erről a napirendi pontról 11 óra 30-kor kerül sor. Ezzel pedig Fleszek alelnök úrnak adom meg a szót, hogy a regionálpolitikáról beszéljen, illetve arról a jelentésről, amely a szélesebb körű állami támogatási rendszerek részét képezi